mindannyian azon vagyunk, hogy a termékeink minősége egyre jobb legyen, mert szeretnénk egészségesen és jól táplálkozni. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólások minőségét, ezzel a vitát lezárom, a szavazás holnap lesz, most pedig következik a következő pont a napirendünkön, és ez pedig a bizottság nyilatkozata a g 20 munkaügyi és foglalkoztatási minisztereinek üléséről április 2022 Washington. Akkor még néhány percet, másodpercet hagyok, hogy a biztos úr helyet tudjon foglalni. És most pedig megadom a szót Andor Lászlónak a bizottság nevében. Uh, uh, Elnök asszony, az ILO és az OECD legutóbbi elemzései azt mutatják, hogy a munkanélküliségi ráta a fejlett ipari országokban még mindig emelkedik, és 2011 előtt nem is fogja elérni a csúcsot több mint két millió ember kockáztat áll azon a határon, 200 millió, hogy a szegénység körébe fog tartozni, és másfél billió ezeknek a száma világszerte. Ezek a számok magukért, besé, magukért beszélnek, úgyhogy a válság során kiderültek a gyengeségei a világgazdaságnak. És most már egyetértés van abban, hogy globális fellépésre van szükség ahhoz, hogy a globális problémákat meg tudjuk oldani. Pittsburghben az elmúlt évben a G20-ak vezetői azt mondták, hogy ha vissza visszatér a növekedés, akkor munkahelyek is lesznek. Ebben egyetértettek, és azt mondták, hogy foglalkoztatás orientált keretet kívánnak teremteni a növekedés számára. Ez így jó, ez üdvözlendő. A bizottság teljes mértékben támogat minden olyan lépést, amely a munkahelyteremtést előtérbe helyezi és visszasegíti az embereket a munkavilágába világszerte. És ez megfelel a valóságnak. A foglalkoztatás a gyakorlat gyakorlatilag a leglényegesebb pontja a mostani válságnak. Pittsburghben annak idején a vezetők felszólították az Egyesült Államok munkaügyi miniszterét, hogy hívjon össze egy találkozót a munkaügyi és foglalkoztatási miniszterek számára. Itt meg fogják vizsgálni a globális foglalkoztatási helyzetet, és hogy hogyan tud reagálni a politika erre a válságra, és milyen ö, módon lehet további intézkedéseket hozni, mire van szükség. A ö, miniszterek meg fogják nézni a középtávú ö, foglalkoztatási politikát, a szociális védelmi programokat, hogyan lehet a legjobb gyakorlatot terjeszteni, hogy mindez hasznosulhasson a tudományban és a technológiában. Erre a találkozóra Washingtonba kerül majd sor, ilyen még nem volt. Április 20-a 22-e között a bizottság és a spanyol elnökség is részt fog venni ezen a találkozón. A bizottság szorosan együttműködik az ILO-val a találkozó előkészítése során, és ez lehetőséget ad majd nekünk arra, hogy ezt a munkát világszerte elősegítsük. Az Európai Unió fontos szerepet kap ebben és itt nagyon fontosak a munkaügyi normák és el kell érni a megfelelő szociális biztonságot is. Ezek meghatározó fontosságú tényezők, és itt a mandátum kiterjed arra is, hogy az ILO és a többi nemzetközi szervezet kidolgozzon egy középtávú oktatási stratégiát. A bizottság hozzá kíván járulni ehhez az erőfeszítésekhez, új kezdeményezésekkel. Ez része a 2020-as stratégiának is az Európai Unióban és itt szükség van az új készségek, képességek kialakítására, és mindenképpen javítani kell a munkaerő minőségét, ez elősegítheti a munkahelyteremtést. Be kell valósítani a képzés jobbítását, ez hozzáadott értéket jelentett. Mindannyian tudjuk, hogy milyen hatékony lehet az európai szociális párbeszéd, amikor a különböző intézkedésekről van szó a foglalkoztatás terén. A bizottság kész arra, hogy megossza tapasztalatait az Európai Unió nemzetközi partnereivel. A bizottság az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztatni fogja arról, hogy milyen lépés sikerült előre megtenni a washingtoni találkozón. Ez egy jó lehetőség lesz számunkra, hogy új intézkedéseket alakítsunk ki, amelyek alakíthatják a krízis, a válság utáni politika kereteit. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan kerüljünk ki a válságból, a munkahelyteremtés eh, álljon a gazdaságélénkítés eh, középpontjában. A cél az, hogy megadjuk a megfelelő orientációt a eh, G20-as találkozó számára Kanadában, majd később Kóriában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Muren Sárti asszonynak adom meg a szót két percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! A gazdasági pénzügyi válság összefüggésében jelen pillanatban a G20-as csúcs azt mutatja nekünk, hogy az első cél, amit el kell érnünk, ez a foglalkoztathatóság kialakítása a munkavállalók esetében. Ez szükséges, mert a társadalmi életbe nem lehet integrálódni, hogyha a szakmai életbe nem tud valaki integrálódni. A G20 előkészítése során az egyetlen cél, az egyetlen jelmondat, amit közösen hirdethetünk, a munkanélküliség elleni harc. Biztos úr, a munkanélküliség jelentősen emelkedett az EU-ban, az egész világon, és jól látjuk, hogy az egyenlőtlenségek egyre növekednek, még erőteljesebb ez a fiatalok esetében, az időleges munkát vállalók esetében, a bevándorlók és a nők esetében. Amikor azt látjuk, hogy ma 21,4%-a a fiataloknak munkanélküli, Egyébként ez az arány 14,7% volt két évvel ezelőtt, de már ez is sok volt. Ennek a növekedési üteme igen nyugtalanítható. Együtt kell építenünk európai és világszinten, mert a válasz csak világszintű lehet. A konvergencia és integrációs stratégiák szükségesek, amelyek elfogadják azt, hogy a szociális és kohéziós politikák képezik a társadalmunk fejlődésének pillérét. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet foglalkoztatási világpaktumára is emlékeztethetnék, hiszen ez stratégiát tartalmaz, a válságból való kiutat mutatja. A 2010 utáni új stratégiát az EU folytatni kívánja a piacgazdaság, foglalkoztatóság, átláthatóság jegyében. Szeretném, hogyha nem verejteni kell a vezetők a csúcson, hogy itt a foglalkoztatás fokozásáról van szó, hiszen figyelembe kell venni, hogy az elmúlt hónapokban hány új munkanélküli lett, hány millió munkanélküli. Az EU azt várja öntől, hogy lépjen, cselekedjen azért, hogy az állampolgárokat megnyugtathassuk, és visszairányítsuk őket a munka világába. Most pedig Alexandro Kerkász két és fél percre kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, biztos úr. Én is nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk nyílik ma este arra, hogy vitázunk erről a témáról, és április 20 és 22 között megtartandó csúcsot előkészítsük Washingtonban. A kezdeményezés Pervans Berezre vezethető vissza, sajnos kolléganőnk nem tud ma itt lenni, de mindkettőnk nevében mondhatom azt, hogy megfelelő dokumentumok francia nyelven már rendelkezésre állnak, és persze jó lett volna, hogyha ő is felszólaltott volna, franciául beszélek. Tudjuk, hogy hány szegény munkavállaló van, és 200 millió a munkanélküliek száma. Jó lenne, hogyha biztos úr a válság szociális következményeivel foglalkozna. Ön már előkészületet folytatott, és párbeszédet is folytatott a szociális partnerekkel. A Pittsburghi csúcs kell, hogy foglalkozzon a szociális dimenzióval és a makroökonomiai problémákkal. Azzal is foglalkozni kell, hogy mi vezetett a válsághoz. Tudjuk, hogy ez a válság még elmélyítette a szociális egyenlőtlenségeket az Unióban is és az egész világon. A válságból való kikerülés stratégiái azt jelentik, hogy a szociális modellt tovább kell építeni, és nem szabad leépíteni, hiszen tudjuk, hogy a válságnak szociális okai vannak, a pénzügyi kérdéseket nem lehet egymagukban megoldani, hanem valóban a válság gyökerével, a rossz gyökerével kell megküzdeni. Tudjuk, hogy hány nemzetközi szervezet foglalkozik ezzel a problémával, tudjuk, hogy milyen nagy a szociális egyenlőtlenség. A G20 kell, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozon. Támogatni kell a foglalkoztatást és az államháztartást is minél hamarabb helyre kell hozni. A foglalkoztatási és pénzügyminiszterek együtt kell, hogy dolgozzanak. Mi számítunk önre, biztos úr, a spanyol elnökség is, reméljük, hogy a szociális cselekvés akció a tervek középpontjában lesz. Köszönöm, ezt köszönjük Berez asszonynak, most pedig eh, Marian Harkin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr kollégák. Azt gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy a G20-ak munkagy és foglalkoztatásügyi minisztereinek eh, feladata legyen a munkanélküliség megoldása is. Látjuk a számokat, eltűnnek a munkahelyek, egyre szegényebbek az emberek, és sajnos nincsenek megfelelő szakmai képzési lehetőséget. A KKV-k, akik gyakorlatilag a fejlődés motorja, szenvedik el a legjobban a mostani helyzetet. Azt gond, nyilván nem az a feladatunk most, hogy csak a munkahelyteremtést ültsük ki, tűzük ki feladatként, de ha nincs munkahely, nyilván annak mindenki megissza a levét. Azt gondolom, hogy a méltó munkát biztosítani kell, ez a minisztereknek a feladata, a szociális és társadalmi biztosítás, a minimálbér biztosítása is nagyon lényeges. Természetesen fontos, hogy konzisztensen kell az ILO-nak az alapvető sztenderdjeivel összhangban megkövetelni, amit meg kell, mindenképpen nemzetközileg elfogadott munkaügyi követelményeket kell biztosítani. Köszönöm. Figueredo asszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy az Európai Unió felelősen lépjen fel ebben a borzasztó szociális krízisben, mind Európában, mind pedig a világban, amely a gazdasági és pénzügyi válságra vezethető vissza, illetve a pénzügyi piacok deregulációjára. Anélkül, hogy tekintetbe vennék a szegényeket, illetve a munkavállalóknak az érdekeit, nem fogunk előrébb jutni az olcsó munkahelyek csak erősítik a szegénységet, és a liberalizmus malmára hajtják a vizet, illetve a nagytőkések malmára. A munkanélküliség csúcsát, ahogyan hallottuk, nem is értük még el. Nagyon sok munkavállaló mély szegénységben él, és ez a másfél milliárd munkanélküli alapvetően fiatal, illetve nő. A szociális és munkaügyi jogokat be kell tartani, jó munkahelyekre van szükség, minőségi munkahelyekre, a munkahelyi jogokat is tartani kell, és a minőséget is biztosítani kell. Köszönöm. Gönc eh, asszonynak adom meg a szót. Másfél perc. Köszönöm szépen elnök asszony azt hiszem mindannyiunk számára örömteli tény az hogy g twenty as körben most a munkaügyi és szociális miniszterek eh, találkoznak és ilyen módon egyenrangú társaivá válnak a pénzügyminisztereknek amire eddig nem volt példa úgy látszik hogy egy gazdasági válság kellett ehhez hogy a világ gazdasági lépéseknek ne csak a gazdasági pénzügyi vonatkozásairól hanem a szociális és foglalkoztatási vonatkozásairól is beszélni lehessen. különösen fontos ez most ahol úgy látszik hogy a a válságnak a gazdasági nyomása enyhül miközben még mindig nő a munkanélküliség és még mindig nő a szegénység és tudjuk hogy ennek hosszabb távon társadalmi következményei sőt politikai következményei vannak világszerte az extrémizmus növekedésével együtt jár amely hosszabb távú veszélyt is jelent. fontos hogy a munkaügyi szociális miniszterek olyan politikákat szakpolitikákat dolgozzanak ki amelyek javtani tudják a foglalkoztatási helyzetet csökkenteni tudják a szegénységet. hadd emltsek egy konkrét példát ami a g twenty csúcson elhangzott a mikrofinanszrozási eszköz ami nemcsak a társadalmi kohéziót növeli hanem az öngondoskodást is növeli és ebből a szempontból is fontos lehet. sajnálatos viszont az hogy a parlament nem tud állásfoglalást eljuttatni a g twenty ak találkozójára hanem csak szóban tudjuk elküldeni az üzeneteinket de azt hiszem gy is több ez mint amennyi egyébként eddig történt. köszönöm szépen! köszönöm most pedig adom meg a szót egy percre. A pénzügyi válság nagyon erősen érinti az embereket, és ezért kell biztosítani azt, hogy lesznek a válságnak és ennek a G20-as találkozónak is pozitív üzenetei. Ahogyan el is hangzott, megvannak a feladatok, a célkitűzések, és bízunk abban, hogy pozitív lesz az eredmény. Nem lehet nyilván csak a pénzügyi szektorra koncentrálni, hanem a szociális aspektust is ki kell emelni. Nagyon sok országban magas, az egész világon a munkanélküliség, és figyelnünk kell arra, hogy hogyan lehet visszavezetni az embereket valós munkahelyekre. Azt gondolom, hogy a jelenlegi igényekre kell reagálni. Vannak jó gyakorlatok bizonyos országokból, amelyekre már vissza lehetne nyúlni, vannak működő intézkedések, és ezekre oda kellene figyelni, amelyeket esetleg át lehetne vinni más országokra. Így a marginalizált társadalmi rétegeket vissza lehetne integrálni a társadalomba és a munkába. Tehát tanuljunk egymástól. Biztosítsuk azt is, hogy az ILO megállapodásokat végrehajtsák, ezek érvényre jussanak. Gondolok itt arra is, hogy a korlátozottak vagy fogyatékkal élőket is integráljuk a munkahelyekre, hiszen ez a jövő. Köszönöm. Tomás Endel úr, egy perc. Frau Präsidentin, Herr asszony, kedves kollégák, a G20-as csúcs Pittsburghben azt gondolom, hogy jó alapot teremtett, hiszen konjunktúra növelő gazdaságélénkét programokat követelt, méltó munkahelyeket, sőt munkahelyteremtést és foglalkoztatást növelő intézkedéseknek adott prioritást. A gazdaságélénkítő programokat fenn kell tartani, sőt, ezeknek a dimenzióját is növelni kell annak érdekében, hogy legyenek munkahelyek. A rövidtávú munkát is előnybe kell helyezni, annak ellenében, hogy ne vesszen el több munkahely, Állami finanszírozás fontos, a fenntartható munkahelyek és az ökológiai egyensúly megtartására, és a szociális intézkedések, társadalombiztosítási intézkedésekre is szükség van. Mind ezek biztosítják a vásárló előtt a belső piacon, és visszaszorítják a szegénységet. A szociális partnerekkel való együttműködés azt gondolom, hogy az illetékes minisztereknek szívügye kell legyen, a szociális párbeszédet pedig erősíteni kell, talán még annál is jobban, mint ahogyan a biztos úr ezt elmondta. Szilvana Rapti egy percben. A mikrofonját asszonyom kapcsolja be. Most jó? Rendben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, április 20-án nagy premier lesz Washingtonban. Első alkalommal történik az, hogy a leggazdagabb 20 ország foglalkoztatási minisztere összeül. Európának hallatnia kell hangját. 4,5 millió munkahely kerül veszélybe Európában a következő években a szociális kohézió, társadalmi kohézió veszélybe kerül, és mindenképpen olyan célokat kell megszabnunk, amelyek pontosak és lemérhetőek, hosszú távú célokat, és rövid távúakat is egyúttal. Az is rendkívül fontos, hogy biztosítani tudjuk a szociális jogokat, a nyugdíjhoz való jogokat a munkavállalók számára. Nem szabad elfelejteni, hogy a munka is a növekedés eleme. Számot kell vetni azzal, hogy nem beszélhetünk szociálpolitikáról úgy, hogy nem gondolunk a munka és a foglalkoztatás paramétereire. Végül is azt szeretném elmondani, hogy ha nem, akkor a munkanélküliség minisztereiről fogunk beszélni, és nem pedig foglalkoztatási miniszterekről. Jerik úr, szerintem nincs hosszú távú megoldás, hogyha nem változtatjuk meg a jelenlegi logikát, amikor a tőkét helyezzük előtérbe, és nem a munkát. A szociális védelmet és a minimál jövedelmet, minimál béreket emelni kell, mert ez segít bennünket abban, hogy kikerüljünk a gazdasági válságból. A G20-nak mobilizálnia kell a nemzetközi banki szektort is azért, hogy szelektív hiteleket nyújtsanak, a vállalkozásokat segítve, és új környezetet létrehozva a tőkemozgásokat meg kell adóztatni, és ennek jövedelmét a szegénység elleni harcra kell fordítani szakmai és a képzés szolgáló szociális védelmet kell létrehozni, az állami kutatásokat is támogatni kell azért, hogy új, fenntartható gazdaság jöjjön létre. Köszönöm szépen, és most pedig következnek a spontán felszólalások, és Tika asszonynak adom meg a szót egy percre. Elnök úr, biztos úr, a G20-ak úgy döntöttek, hogy az európai gazdaság prioritása a munkahelyek megőrzése és újak teremtése. Az IMF prognózisa 3 os növekedést jósol. Az OECD és az ILO elemzéseiből az derül ki, hogy nőni fog a munkanélküliség 2011 első feléig. A pénzügyi és gazdasági válságnak negatív hatása van a vállalatokra és a tagállamok költségvetésére. A munkaügyi minisztereknek támogatást kell kérni és biztosítani a nehézségekkel küzdő vállalkozások számára. Ez fontos, és azt gondolom, hogy a minisztereknek olyan intézkedéseket kell kidolgoznia, amely támogatja a közférát és tanárokra, orvosokra gondolok, akik közül sokan elveszítik munkahelyüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tika asszony. A következő hozzászóló Baltitis kolléganő. Egy percre. Baltitis kollega, bocsánat. Köszönöm szépen a szót, biztos úr, elnök úr. Nyilván örülni kellene annak, hogy a G20-ak első ízben a munkaügyi és foglalkoztatási miniszterekkel gyűlik össze, és azt gondolom, hogy egyet érthetünk abban is, hogy a hangsúlyt a munkahelyek megőrzésére, illetve meg újak teremtésére kellene helyezni. Sajnos a helyzet világszinten globálisan romlik. Kritikus magasságot ért el a munkanélküliség a tagállamokon belül is. És természetesen lehetett volna javítani a helyzeten, de a válságot megoldani hivatott intézkedésekkel nagyon sok esetben a KKV-k lehetetlenültek el. A stabilitást célzó eszközök nagyon lényegesek volnának. Azt gondolom, hogy ezekre kell hangsúlyt helyeznünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, végezetül pedig Vinkevics Júte asszony kap szót egy percre. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy gondolom, hogy valóban üdvözölnünk kellene hogy a munkaügyi és foglalkoztatásügyi miniszterek a 20 legfontosabb iparosodott országból összeülnek és megtárgyalják azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet visszaszorítani a munkanélküliséget és új munkahelyeket teremteni. Nagyon összetett a helyzet, hiszen az Európai Unióban 5,5 millió ember munkanélküli, Litvániában 300 embert regisztráltak új munkanélküliség, múl munkanélküliként is, ez szinte nem fordult elő még a múltban. Ezért nagyon fontos, hogy a legbefolyásosabb országok most specifikus intézkedéseket fogalmazzanak fe, meg, illetve foganatosítsanak, amelyel minőségi és jól fizető munkahelyeket teremtődhetnek és megfelelő életminőséget biztosítanak azoknak, akik ezeket a munkahelyeket betöltenek, úgyhogy én üdvözlöm, hogy ilyen irányba lépjünk. Köszönjük szépen, most akkor lezárjuk ezt a részét, és visszaadom a szót a biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy sor került már a vitára, és a washingtoni találkozóra sor kerül, ugyanis ez nem az egyetlen csúcs találkozó lesz, ahol az Európai Parlament tagjai hallathatják hangjukat erről a fontos kérdésről. Lesz egy másik csúcs is, sokkal korábban, és itt is el kell mondani, itt is meg kell hallani, ez pedig a holnapi csúcs, ott is meg kell hallani, amit önök mondanak. Ugyanis itt van lehetőség arra, hogy a G20-as, illetve nagyon komolyan táj, támogassuk kezdeményezésekkel a szegénység elleni harcban és a foglalkoztatás növelésére. És ez egy nagyon fontos része ennek a stratégiának. Azt gondolom, hogy nagyra kell értékelni, hogy a Látni kell, hogy milyen nagy volt a válság, és itt nem csak statisztikákról van szó. Teljesen egyetértek azzal, amit Gönc Kinga asszony elmondott, hogy a politikai kockázatokat is fel kell mérni, hogy milyen kockázatokkal járhat ez a válság az egész európai civilizáció számára és nagyon remélem, hogy a holnapi csúcs találkozón az állam és kormányfők ezt az üzenetet meg fogják érteni, és nagyon felelős következtetéseket fognak levonni. Ha ez nem valósul meg, akkor bizony nagyon nehéz lesz az európai értékeket világszerte képviselni, nagyon nehéz lesz szavahihetően, hitelesen képviselni azt az elkötelezettséget, amelyel kezelni kívánjuk a munkanélküliséget és a szegénységet a G20-as környezetben, kontextus márciusban nagyon nagy lépés előre, hogy a munkaügyi miniszterek találkoznak, és hogy most egyenjogúak vagyunk-e a pénzügyminiszterekkel, azt majd még ki kell várni, de ez egy fontos lépés minden esetre, és lehetőséget ad a tapasztalat cserére. És az is igaz, hogy a pénzügyi válság a kormányok először a pénzügyi válsággal foglalkoznak, és az államok pénzügyi erejével, ugyanis stabilizálni kell a bankszektort, a bankokat újra tőkésítették, és a pénzügyi stabilitás élvezte a prioritást. Most azonban a munkahelyteremtés lesz a prioritás, így kell ennek lennie. Olyan stratégiára van szükség, amely kivezet a válságból, de nem szüntet meg meglévő munkahelyeket, és nem ássa alá a befektetési lehetőségeket. Éppen ezért fontos döntésekre van szükség, hogy megteremtsük a pénzügyi rendet, hogy kisebb legyen a nyomás a tagállamok kormányain, hogy észszerűtlen restrikciókat hajtsanak végre, amely érinti a foglalkoztatást. Az ILO a lényeg, ezeket a standardokat kell betartani, ezekre kell hivatkozni a nemzetközi vitákban, és ezek nagyon komoly iránymutatások számunkra is amikor előre akarunk lépni a szociális és munkaügyi viszonyokat, illetően a G20-as kontextus nagy lehetőség mindenki számára, hogy ezt a vitát ismerté tegyük, kapcsolódjunk a külvilághoz, és ez ne csak munkaügyi kérdésekről, hanem pénzügyi szabályozásról is szóljon és olyan kérdésekről, mint a tranzakciós kérdések, amelyekről ö, többet beszéltek a világ más tájain, mint ö, amennyit itt kellene itt az Európai Unióban is. Úgyhogy hálás vagyok mindazért, amit elmondtak. Ezeket az üzeneteket el fogom juttatni a G20-as partnereknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel a vitát lezárjuk. Következő napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata a tuberkulózis elleni küzdelem témájában Dáli biztos urat